a tőkepici unió kiépítéséről. gvaltieri úr kap Grazie, grazie Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Tisztelt Hill úr! Ezzel a jelentéssel, ezzel az állásfoglalással az Európai Parlament kifejezi, hogy határozottan támogatja a tőkepiaci unió kiépítését. Ez az első lépés az európai intézmények agendájának a sorában és az Európai Bizottság cselekvési terveinek a sorában. A tőkepiaci unió fontos összetevője egy szélesebb stratégiának, amelynek a lényege, hogy támogassa a növekedés és a pénzügyi stabilitást. Hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban diversifikálódhassanak a finanszírozási csatornák a gazdaság érdekében, amelyek egymást kiegészítő jellegűek kell, hogy legyenek, és nem pedig a banki finanszírozás helyébe kell, hogy lépjenek egy a hatékonyabb forrásallokációt, pénzügyi forrásallokációt is kell, hogy támogassa a belső piacon, attól függetlenül, hogy milyen a földrajzi kollokáció, a földrajzi elkezkedése a kölcsön nyújtónak vagy a kölcsön felhasználójának. Továbbá javíthatja a kockázatmegosztást is, és a nagyobb csapások jobb elviseléséhez is hozzá tud járulni. A tőkepiaci unió rendkívül fontos és szükséges ahhoz, hogy a növekedés, a fejlődés, a KKV-k nemzetközi piacra való kilépése megtörténhessen, és hogy ösztönözni lehessen a pénzügyi források irányítását, csatornába terelését hosszú távú befektetések érdekében, amely a valós gazdaságot, a növekedést, a fejlődést támogatja. Egyetértünk a bizottsággal abban, hogy olyan megközelítést kell, hogy alkalmazzunk, amelyek, ami ambiciózus, de ugyanakkor pragmatikus is, konkrét. Ezért szélesebb körben is gondolkoznunk kell ezen a témán, szélesebb kontextusba kell, hogy helyezzük, ugyanakkor egyetemen támogatni kívánjuk a bizottság első lépéseit, amelyekről nyilatkozott Burkerberts kolléga, és jó magam jelentése biztos, hogy hozzá fog ehhez járulni. Teljesen támogatjuk, ahogy mondtam, a mm, magas minőségű fellépéseket, a standardizálást, bizonyos pénzügyi eszközöknek az egységesítését. Támogatom az információhoz való hozzáférést, a céginformációkról van szó, főleg a tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokra gondolok, természetesen ez önkéntes kell, hogy legyen, de szükség van ehhez egy bázisra, egy adatbázisra is, esetleg egy ügynökségre is. Továbbá a komplexebb témákat is támogatjuk, például a fizetésképtelenség esetére vonatkozó szabályokat, az adózás kérdéseit, és fontos a felügyelet megerősítése az egységes felügyeleti rendszer irányában ezért aktívan hozzá kívánunk majd járulni a konkrét Európai Tőkepiaci Unió roadmapjának a kialakításához és végrehajtásához. Balc képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. A Tőkepiaci Unió nagyon fontos feladatunk ebben a ciklusban, és támogatjuk a tőkepiaci uniót. Azért, mert lehetővé teszi, hogy az európai gazdaság finanszírozási forrásai többfélék legyenek. Azért, mert javítani szeretné a KKV-k helyzetét, és azért, mert a pénzügyi szolgáltatások belső piacán erősíti a fogyasztói jogokat. Éppen ezért nagyon sokan támogatják a tőkepiaci uniót. Azon kívül a megvalósításnál világos igényeink követelményeink vannak. A bizottság nem kap Bianco csekket a részünkről. A következő pontok nagyon fontosak a részünkről. Holisztikus megközelítést szeretnénk. A pénzfinanszírozás nem váltja le a tőkepiaci unió. Ezen kívül szeretnénk az eddigi bevált finanszírozási eszközöket erősíteni. A tőkepiacnak pedig mindenképpen be kell vonzania a pénzintézeteket és a biztosítókat. Ezen kívül a tőkepiaci unió több, mint egy bankunió. Az egész európai piacon érvényesülnie kell. Nem akarjuk a harmadik országok modelljeit lemásolni, egy olyan megközelítést szeretnénk alkalmazni, amely az európai finanszírozási kultúrához illik. Ezen kívül átfogó vizsgálatot szeretnénk kérni, hogy hol a legmegfelelőbb a tőkepiaci unió. Tehát meg kell vizsgálni, hogy az egyes tagállamokban a tőkepiaci unió hogyan, milyen szerepet játszhat. Természetesen tanulnunk kell a múlt hibáiból is, ami a 2007-2008-as pénzügyi válságra vonatkozóan hiba volt, nem szabad még ismétlődnie. Ezen kívül igazi hasznot szeretnénk ebből az unióból. Nem lehet az, hogy igazából elcsurogjon ez a szabályokban. A KKV-k számára jobb támogatást szeretnénk, és átláthatóbb szabályzást. Természetesen a tőkepiaci unió csak is akkor javíthatja a befektetési klímát Európában, hogyha a további feltételek is teljesülnek. A legfontosabb pedig a stabil gazdaságpolitikai környezet, a gazdasági reform és az adóságok leépítése. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Szeretném Hill úrnak átadni a szót. Mr. President. Elnök úr, ez egy fontos időszak a Tőkepici Unió számára, és szeretnék összetett mondani Gualtieri és Balc úrnak, hogy ilyen egyeteműen kedvezően fogadják a javaslatot. Ez egy klasszikus, egységes piaci projekt az összes 28 tagállam számára, azok számára is, ahol nem fejlett a tőkepiac, és azok számára is, ahol már fejlett és valójában azok a tagállamok, ahol nem erős a tőkepiac, ők fognak a legtöbbet nyerni ebből, hiszen a tőkepiaci unió támogatni fogja azt, hogy kialakuljon a határon átnyúló tőke áramlás kkv érdekében is, attól függetlenül, hogy ezek hol vannak, hol dolgoznak, támogatják a magán tőkekihelyezést is, és ahogy hallottuk, ez egy fontos prioritás a Tőkepiaci Unió számára, hogy kibővíti a kkv számára a pénzügyi lehetőségeket. Egy komplementáris banki tevékenységről van szó, a tevékenységük támogatása, finanszírozása érdekében. Európai elképzelések, európai üzletek kerüljenek ki az e- Egyesült Államokban is, de mi azt akarjuk, hogy itt Európában fejlődjenek ezek a vállalkozások. Tehát szabályoznunk kell a tőke befektetési lehetőségeket egyszerűbbé kell tennünk a kkv számára, hogy a piacról pénzügyi forrásokat szerezzenek, szabályoznunk kell a mérlegek kialakítását, az EU piaci értékpapírosítás kérdéseit, standardizálni kell a értékpapírosítást. Így a bankok több pénzt tudnak majd kiadni, beleértve a KKV-kat is, mint kedvezményezeket is. A hitelinformációk is nagyon fontosak, hogy a KKV-k is vonzák a befektetést. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak a tagjai mindenkinek jobban tudják, hogy az elmúlt öt évben milyen lépések történtek már, azért, hogy a tőkepiaci szabályozás javasoljon, javuljon. Az önök hozzáállása is azt bizonyítja, hogy az általános hatást kell vizsgálnunk, és megfelelően arányosan kell az intézkedéseink során eljárnunk. A konzultációk tekintetében is fontos megállapítani, hogy elégségesek-e az erőfeszítések. Vannak, akik erősebb felügyeletet kívánnak azért, hogy egységes legyen a játéktér. Arra is kell gondolnunk, hogy az általános kép hogyan alakul, az általános keretek hogyan alakulnak. Ezért szeptemberben konkrét akciótervet fogunk felállítani, és a teljesen konkrét javaslatok ezt követően fognak napfényre kerülni. A értékpapírosításról fog ez szó, a Solvency 2 tekintetében is dolgozni fogunk, és így a javaslatok is az irányelvek felülvizsgálatára is vonatkozni fognak. Ez egy ambiciózus program, jelentős erőfeszítésre lesz szükség éveken keresztül, de úgy számítjuk és reméljük, hogy gyorsan előre tudjunk, tudunk majd lépni a társjogalkotóval együtt. Úgyhogy várom ennek a projektnek a kialakítását önökkel együtt, és amit még inkább várok, hogy jobban tudjuk segíteni, még inkább tudjuk segíteni az európai vállalkozásokat, főleg a KKV-kat, azért, hogy a megtakarítók számára ez egy reális választási lehetőség legyen a KKV-kba való befektetés, és amiben igazán hiszek, és remélem, hogy elérjük, az a pénzügyi stabilitás. Zalba pentru Köszönöm szépen, biztos úr. Zába Bidegen a szó két percre. Querido komisszárió. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselők. A görögországi legutóbbi napok eseményei azt bizonyítják, hogy több Európára van szükség, több gazdasági integrációra, erősebb egységre, erősebb politikai egységre van szükségünk ugyanolyan szabályokkal, és fokozottabb gazdasági növekedésre is. A tőkepulci unió pontosan az egyik olyan eszköz, amivel el lehet érni ezeket a célokat. A tőkepiaci unió javítani fogja a pénzügyi források kihelyezését, és a pénzügyi források eloszlását az egyes tagállamok között. Ahogy Hill biztos úr is mondta, javítani fogja a KKV-k finanszírozását hiszen a KKV-k az gazdasági növekedés valós motorjai, és a munkahelyteremtés mögött is általában a KKV-k állnak. Ne csapjuk be az európai polgárokat. Egy államadóság, az államadóság csökkentése ami 16 év óta mm, gördül előre, az nem járul hozzá a növekedéshez. Növekedés nélkül nehéz teljesíteni a kötelezettségeket. Ahhoz, hogy növekedést tudjunk garantálni, ahhoz, hogy munkahelyteremtést tudjunk garantálni, ahhoz nemzeti szintű reformokra van szükség, hazám Spanyolország erre jó példa, és több Európára van szükség, fokozottabb gazdasági integrációra van szükség. Még egyszer hangsúlyozom, a tökepiaci unió egy első fontos eszköz ahhoz, hogy ebbe az irányba el tudjunk mozdulni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Kék kártyát kap. Elfogadja a kék kártyát? Parancsoljon. Um, I wonder if the gentleman might agree with me. Nem tudom, hogy egyetért-e azzal, hogy London tőkepiaca azért annyira sikeres, mert nem dominálja annyira az Európai Unió. Ebben a házban ezt ki kell jelentenem, és szerintem igazából a határokon át nyúló tőkepiac igazából szocialista tendenciákat mutat. A világ méretű pedig nem. Egyetért velem? Querido colega, no estoy de acuerdo. Kedves kolléga, nem értek egyet. A tőkepiaci unió fontos eszköz ahhoz, hogy javítsuk gazdaságunk versenyképességét, hogy fokozzuk a növekedést, a munkahelyteremtést, és a sikernek az alapja kétségtelenül az lesz, amit az Európai Unió egységesen és együttesen elér. Nem csak az övezet, hanem az egész Európai Unióra gondol. Köszönöm, elnök úr. Nem. Köszönöm szépen, Beres asszony. Másfél percre. Monsieur le Président. Elnök úr, tisztelt biztos úr. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament elmondhassa a véleményét a tőkepiaci unió témájáról. Szeretném felhívni a figyelmét négy témára. Az első, ami a banki világban történik, és a tőkepiaciról nem beszélhetünk, anélkül, hogy párhuzamosan nem alakítanánk ki a megfelelő felügyeletet. Ő maga is mondta, hogy azt akarja, hogy a tőkepiaci unió járuljon hozzá a pénzügyi stabilitáshoz, akkor viszont meg kell erősíteni a felügyelet európai jellegét, és ennek a tőkepiacnak az európai szabályozását. Hasonló módon muszáj megnéznünk, hogy mi történik a shadow banking területén, hiszen ezen, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor csak spekulációs eszközöket fogunk támogatni, amely nem szolgálja azokat a nemes célokat, amelyekről ön beszélt. A következő dimenzió, amit figyelembe kell venni, az euróvezet specifikus érdekei. Nem tehetünk úgy, mint hogyha a tőkepiac nem venné figyelembe, vagy nem lenne fontos a tőkepiac számára, hogy milyen valutában történnek a tranzakciók. Harmadik dimenzió azt mondja, hogy ez lehetővé teszi majd, hogy a KKV-k jobban hozzáférhessenek a tőkepiachoz. Igen, de ezt a megközelítést annak érdekében is kell, hogy alkalmazzuk, hogy oda kerüljenek a finanszírozások olyan helyekre, amelyek az európai projektet tudják támogatni. Ezért prioritásokat kell felállítani. A, például az ökológiai átalakítás tekintetében ön is mondta, hogy ezt fontosnak tartja ezt a témát a tőkepiac szempontjából. És utolsó megjegyzésem, az ön szövegében szinte sehol nem látom a fiskalitási kérdéseket. Hogyan lehet tőkepiaci unió, hogyha nem beszélünk a fiskális kérdésekről? Várom a javaslatát ebben az értelemben is. Um, Köszönöm szépen. Swinburne asszony. Wimbern asszony nincs itt, akkor Debaker úr kettő percben. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. A tőkepiaci unió az európai egységes belső piac projektjének fontos része. Növelni kell a diversifikálást, hiszen a vállalatok eltérő finanszírozási formákat keresnek, és különösen hosszú távon fontos a sokszínűség a finanszírozásban. Az zöld könyvben is megemlítik, hogy a pénzügyi stabilitás felől egyre inkább afelé mozdultunk, hogy a növekedés, a munkahelyteremtés, teremtés, egyre fontosabbá válik. Ezért a felülvizsgálati záradék különösen fontos lesz a következő években, hogy tudjunk újra kalibrálni, tudjunk finomra hangolni, megőrizni a stabilitást, de ugyanakkor megnő, meg kell növelni a piacon a forráshoz jutási lehetőségeket. A tőkepiaci unió feladata, hogy elhárítsa az akadályokat, elősegítsen új alternatív formákat, mint a közösségi finanszírozás. Nagyvállalatok mellett KKV-kről is beszélünk, az IPO-król, én az IPO Task Force vezetője is voltam. Szükség van Európában tőzsdén jegyzett cégekre, és ez is rendkívül fontos. Az utolsó pont, biztosítani kell azt, azt, hogy a lakossági befektetők számára is növekedjenek a lehetőséget. A Szlovencia 2, Szlovencia 2 és más szabályzási formák nem kielégítő helyzetet teremtettek és valami hiányzik az önök tervében. Nem beszél a terv például arról a lehetőségről, hogy legyen egy pán-európai nyugdíjalap, ahol valóban nagyon sok lakossági kisbefektető megtakarítását lehetne összegyűjteni, és egész Európában ezután ez bekerülhetne a tőkepiacra, és hasznosulhatna. Végül a gold plating, hiszen eh, miatt eh, a tagállamok eh, jogszabálynak a különbözősége is sok nagy akadályt jelent a piacon. Reméljük, hogy szeptemberben megszületik az a konkrét bizottsági javaslat, amelyet majd tudunk támogatni. Köszönöm szépen, De Mázi úr, másfél perc. Die Kapitalmarkt und Európa tőkepiacait az jellemző, hogy beteg ez a piac, nincs elég tőke kihelyezés. Először mielőtt az orvosságot felírnánk, meg kell érteni a betegség okát. És a bankágazatban a hitelezés akadozásának az az oka, hogy túlzogtak a megtakarítások, lecsökkentek az állami kiadások, és egy ilyen környezetben hát nincsen dinamikus kereslet a hitelek iránt és hogy a bankok miért nem helyeznek ki hiteleket? Nos, ez is azzal függ össze, hogy egy nem komoly érték papírosítási piacot erősítettünk. És a bizottság most azt mondja, hogy egyszerűbb, biztonságosabb, transzparensebb termékeket szeretnénk, akkor először is azt a kérdést kell megválaszolni, hogy miért nincs magánpiaca ezeknek a termékeknek. Nyilvánvalóan azért nincs, mert túl magasak a kockázatok a gazdasági szereplők számára. Ezért a tőkepiaci unió szerintünk nem illik az európai környezetbe, hiszen megvannak az okai annak, amiért Európa még mindig bankokra alapozott gazdasági rendszert működtet, ugyanis a bankok inkább tudnak megfelelni kis és közepes méretű vállalatok igényeinek is. A bankok ismerik a befektetési kockázatokat. Az USA-ban sokkal nagyobb a gazdaság, ezért nem lehet itt az almát a körtével vagy narancson összehasonlítani. Ezért mi elutasítjuk a tőke uniót, mert ez nem a helyes gyógyszer Európa bajainak az orvoslására. Köszönöm szépen, Gigolt képviselő kettő perc. Biztos úr, tisztelt Hill biztos úr, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretném előre bocsátani, hogy az én frakcióm támogatja a Tőkepiaci Unió alap elgondolását. Tudjuk, hogy vannak problémák, és ezek a problémák nem csökkentek a pénzügyi válság hatására. A e, pénzügyi piacok tovább fragmentálódtak. Ezért úgy gondolom, hogy biztos úr e, jó e, elgondolást karolt fel. Ugyanakkor azonban óvatosságra van szükség, hogy ne okozunk csalódást az embereknek, akik esetleg olyan várakozásokkal rendelkeznek, amiket nem tudunk teljesíteni. Fennáll annak a veszélye, hogy azt gondoljuk, KKV-knak nyújtott banki hiteleket fel lehet váltani tőke, tőkepiaci unióval, vagy tőkepiaci eszközökkel. Az említett okok miatt a kisvállalkozások eh, az USA-ban is túlnyomó részt a bankokhoz fordulnak eh, hitelekért, és ez továbbra is így lesz. Ugyanakkor azonban az észszerű, hogy ezt a forráshoz jutási formát kiegészítsük más lehetőségekkel és így az ön javaslata is, javaslatának is van értelme. De korlátozott eredményt érhetünk csak, csak el, hogyha nem foglalkozunk Európa nagyobb problémájával. Ez pedig az, hogy Európa nyitottabb legyen a tőkepiacokon, adózás, a fizetésképtelenségi szabályozás, számviteli szabályok, Ezeknek a megváltoztatását pedig ön nem javasolta, nem ígért túl sokat. Még egy üzenetet hagy fogalmazzak meg. Össze kell egyeztetni ezt a projektet az európai értékekkel. Ez pedig azt jelenti, hogy ha hosszú távú finanszírozásról beszélünk, vagy zöld kötvényekről, ezt eh, nem, eh, eh, ezek elég speciális eszközök és a tőkepiaci szabályozással rá kell mutatnunk arra, hogy itt valóban hosszú távú eh, befektetésekről van szó, ami szükségesé teszi a minősítéseket, ezt teszi, teszi transzparensé az európai értékeket, és ez is az ő a része. Köszönöm szépen, Wulfur egy percben. Köszönöm. Köszönöm. Tudjuk, hogy milyen antidemokratikus taktikákat használ az Európai Unió, az Európai Központi Bank és a valuta alap. Ezt láthattuk tegnap. Technokraták vákumot hoztak létre, és a görög emberek nyomora pedig nem érdekelte őket. Csődöt mondott ez a, ez a dolog. Az euró az oka ennek a csődnek. Hiszen a technokraták vákumban hozták létre az eurót, nem vették figyelembe az embereket, nem vették figyelembe a pénzpiacokat sem. Ez a tőkepiaci unió ismét egy ilyen vákumban lefolytatott technokrata álmodozás. Vákumban hozzák létre. Ahogy Hill úr mondta, klasszikus Európai Uniós tervről van szó. Egyes országokról van szó, nem egy országról. Tisztességes emberek élnek ezekben az országokban. A technokraták soha nem fogják megérteni, hogy mit akarnak az emberek az euró nem sikerült Görögországban azért, mert csőd volt. És ez a tőkepiaci unió ugyanilyen csőd lesz. Um, blue card Elfogad uh, Frunzelika úrtól egy kék kártyát? Köszönöm szépen, Frunzelika úr. Köszönöm. Köszönöm, Wolf úr. Nagy-Britanniából jön. Tudja, hogy Londonban a pénzügyi rendszer a Cityben a tőkepiacokon alapul, ugyanúgy, mint az Európai Unióban. Az Európai Tőkepiaci Unió pedig nagyon pozitív is lehetne. London számára, a további londoni fejlődés szemre. Tehát úgy tűnik, hogy ellenzi a munkahelyek bővítését Londonban. Uram, hát ez megválaszolja azt, amit mondtam. Úgy látszik, hogy nem érti, hogy a londoni piac nemzetközi piac. Az egész világ befektetői Londonba jönnek, hogy az egész világon befektessenek vállalatokba. Pontosan tudják, hogy milyen kockázatokat rejtenek ezek az üzletek. Teljesen más, mint Európában. Itt az Európai Unió ellenőrzi az üzleteket negatív szabályokkal és mindent figyelembe kell venni, a munkanélküliségtől kezdve, a bürokráciától kezdve, amelyet a KKV-kre rónak. A világ többi része sikeres, mert nem bürokrata. Köszönöm szépen, Annemans kolléga, másfél perc. Kolléga, Kedves kollégák, Wolf képviselőtársamhoz csatlakoznék, és helyezzük egy kis perspektívába ezt a vitát. Hiszen Európa polgárai jelen pillanatban azt kérdezik, hogy mi is a helyzet az euróval nem mentünk egy kicsit túl messze, ez most már a végkezdete? Ezeket a kérdéseket teszik fel a polgárok, lesz-e Grexit, és utána Olaszország, Portugália következnek? Ezeket a kérdéseket teszik fel a polgárok. És mit csinál a parlament? Ahelyett, hogy azzal foglalkozna, hogy nem mente túl messze az integráció, és hogy vajon az európai integráció végül is az élő Európa versenyképességét nem folytotta el, itt most ahelyett miről is beszélünk? Ez, ez ha megint arról beszélünk, hogy folytatjuk az integrációt, tovább eh, terjeszkedik Európa, mélyítjük az uniót, pedig arra kellene beszélnünk, hogy mi történt tegnap Görögországban. Több unió, a tőke unió, hát ez az Európai Unió logikájába illeszkedik. Valóban egy olyan Európai Unió, ami mindig abból indul ki, abból a hipotézisből, hogy a több unió jobb unió. Holott a lakosság minden ott, hogyha a lakossággal a konzultálnának, az emberek azt mondják, hogy nem, kevesebb unióra van szükség. És mindig, amikor európai parlamenti választások vannak, mindig azok nyernek, akik azt mondják, hogy kevesebb unióra van van szükség, és a parlament mit csinál? A több uniót támogatja. Ez rossz a nép számára, és a nép ezt tudja, de a parlament tehát ezt nem érdekli. Köszönöm szépen. Ferber út, úr, kettő perce, köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, kedves kolléganok, kollégák, mindenek előtt szeretném üdvözölni a bizottság új javaslatát. Szerintem nagyon fontos eszközről van szó ebben a ciklusban, de biztos úr, legyünk őszinték, azért itt többről van szó, többet kell tenni. Tehát, hogy igazából megnézzük, hogy erősítjük a jelenlegi eszközöket, azzal nem lesz igazi tőkepiaci unió az Európai Unióban. Tehát mindenképpen állapotfelmérésre van szükség, azzal, amit eddig megtettünk a tőkepiaci szabályzásban. Utána meg kell nézni, hogy mi működik, mi nem működik, mi hiányzik. Lehet, hogy túl sokat is csináltunk. Lehet, hogy a bankok nem tudják végezni a feladatukat, mert túlságosan leszabályozzuk őket. És most szeretnék még egy szóról szólni. Tehát, hogyha a Bázeli Bizottságban azon gondolkoznak, hogy parlamentként amit létrehoztunk, tehát igazából a közép és kis és középvállalatoknak juttatandó hitelpolitikát megváltoztatok, akkor ez nem jó jelzés, és megnehezíteni a KKV-k forrásokhoz jutását. Tehát több koherenciára van szükségünk, hogyha ugyanazokat a fogalmakat használjuk a különféle jogalkotási csomagokban, és mást is mást jelentenek. Tehát nagyon fontos, hogy nézzük meg az eddigi irányelveket, az eddigi rendeleteket, és tegyük a szövegüket koherensebbé. Nagyon fontos számomra még az is, hogy a harmadik államokkal hogyan bánunk. Hiszen járt tavasszal az Egyesült Államokban, és tárgyalt erről nem sokára mi is elmegyünk, a szakbizottságunk is elmegy, a gazdasági szakbizottság, hogy tárgyaljon az Egyesült Államokkal, és természetesen tárgyalunk a TTIP megállapodásról is. Nagyon fontos az, hogy eh, a harmadik államokkal szemben milyen politikát folytatunk. Szerintem a helyes válasz az, hogy az európai tőkepiacokat erősítsük. Köszönöm szépen. Gil asszony eh, másfél percre. Köszönöm, elnök úr, szeretnék gratulálni a szerzőknek. Jó dokumentum készült, és ez bizonyítja, hogy a parlamentben a frakciók hogyan gondolkoznak ebben a témában. Egész Európában növelni kívánjuk a munkahelyek számát, és támogatni kívánjuk a növekedést. Fenntartható megoldásokra van szükség, és olyan megoldásokra, amely a pénzügyi stabilitást nem kockáztatja. A kérdés, hogy nem tíz évvel ezelőtt kellett volna -e a tökepiaci uniós javaslattal előállni. Biztos úr, ön azt mondta, hogy ősszel majd új rendeletjavaslatokat fog benyújtani a mm, értékpapírosítás témájában. Ugyanakkor sok politikai akadály áll előttünk, ezeket kezelnünk kell. Sok kolléga utalt erre, a végrehajtás nem konzekvens a tagállamokban, 28 különböző adórendszer, a, hasonlóan, mint a fizetésképtelenségi eljárások esetében. Úgyhogy itt a közeljövőben kellene kezelni ezeket a kérdéseket. Továbbá a következő négy évre vonatkozóan a tökepiaci unió figyelembe kell, hogy vegye a pénzügyi szektorban a technológiai fejleményeket. A technológia nagyon-nagyon gyorsan fejlődik, a jogszabályalkotók és a szabályozók figyelembe kell, hogy vegyék ezt is. Fontos a pénzügyi szolgáltatásokba vetett bizalom visszanyerése. Talán a tegnap esti eset is a görög népszavazással nem igazán ebben az irányban mutat. Hogyan tudjuk ezt a pozíciót megerősíteni? Szerintem egy megoldás lehetne, hogyha a bizottság előállna egy ambiciózus, részletes javaslata csomaggal, amely kezelni azokat az akadályokat, azokat a problémákat, amelyekkel az üzleti vállalkozások és az állampolgárok találkoznak, és ne feledkezzünk meg az általános célunkról, ez pedig az, hogy az EU legyen egy vonzó terület az üzleti vállalkozások számára. Elfogad egy kékkártyás kérdést Kobon úr részéről? Ménina. Oh, come on, be brave. <laughs> Rövid leszek. Uh, Domnul Lunes, un minut. Lunes képviselő, egy perc. Mikrofont kapcsolja be, legyen kedves. Köszönöm, elnök úr. Európa valóban meg kell, hogy tanulja, hogy a görög népszavazás után mit kezdjen a mostani valósággal, drámai, szociális, gazdasági helyzetben van Görögország. Kérdezem nem csak az, hogy hogy tud Görögország reformokat végrehajtani, hanem hogy tud Európa tovább lépni. Strukturális reformokra van szükség, különösen a tőkepiaci unió kapcsán. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy hanála át nyúló befektetéseket támogassunk? Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy a vállalatok forrás máshoz jussanak, anélkül, hogy a bankokhoz kellene fordulniuk kölcsönért. Hill biztos úr, sok sikert kívánok önnek, nagyon alaposan végezze el ezt a munkát, és koncentráljuk magunkat néhány gyors sikert hozó lépésre. Tehát hogyan tudjuk az akadályokat leküzdeni a váltak elől, hogyan tudunk egyszerűsíteni ennek érdekében, hogy a vállalatok hozzájussanak a szükséges forrásokhoz, és tudjanak beruházni. Köszönöm szépen. Gulár asszony, másfél perc. So, Mrs. López. López asszony. Ah, because I said Lopez, or because it's... López asszony. López asszonyt mondtam. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottságnak az a véleménye, hogy ez a tőkepiaci unió jelenti majd a megoldást az európai gazdaság forrás bevonásának a kérdésére. De ez nem igaz. Az euró első éveiben az volt a helyzet, hogy a bankok a hitelekkel hatalmas buborékokat hoztak létre a gazdaságban. Sok-sok milliárdot kellett azután a bankok megmentésére fordítani, ez a pénz már eltűnt. És a reálgazdaságban még továbbra is áramlik a pénz nemzetközi beruházási csatornákat nyitunk meg most, hát ez csak további spekulációkat fog létrehozni, és veszélyezteti a stabilitást. A problémák másút vannak. A stagnál a keresnet, és ez pedig a megszorításokkal függ össze. Nem az a baj, hogy kevés a tőke. A KKV-k persze kell, hogy tudják finanszírozni magukat, forrás kell bevonniuk, de E, hogy ez ne e, banki kölcsön legyen, ez, ez nem jó gondolat. A bankokat most e, közpénzekkel mentették meg, és a népgazdaságokat kell megmenteni. Állami beruházásra van szükség, állami bankokra, hogy így lehessen munkahelyeket létrehozni, és a KKV-kat finanszírozni. Köszönöm szépen, Scott asszony egy percben. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük a Tökepiaci Uniót. Ez egy zászlóvívő projektje az Európai Bizottságnak azért, hogy az egységes piacon támogassa az üzleti vállalkozásokat. Ez a válság előtti szinthez képest 70%-on működő gazdaság számára rendkívül sürgős, rendkívül sürgős, hogy a fenntartható szektorokba befektetés történjen. Támogatjuk azokat a kezdeményezéseket, amelyek a KKV-kat támogatják, hiszen nekik befektetésre, pénzügyi forrásokra van szükség. Viszont nem fogadunk el a piac integráció nevében semmilyen deregularizációt, főleg, hogyha ez a, kockáztatja a polgárok megtakarítását. Fontos, hogy a befektetés méretével és céljával megfelelő legyen ez a beruházás. Észak-Nyugat-Angliában, amit én képviselek, mi a helyi befektetéseket üdvözöljük, különösen a megújuló energiaforrások területén. Az elszámoltathatóság nagyon fontos, és nagyon fontos, hogy ne legyen nehézkes, bürokratikus teher ennek a uniónak a megvalósítása során. Záni képviselő, egy perc. Köszönöm, elnök úr. Nem telt el túl sok év, attól kezdve, vagy attól számítva, amikor megkezdődött a válság, és a válság még mindig nem zárult le, de sokan már úgy tűnik, hogy elfeledkeztek arról, hogy mi volt az oka ennek a válságnak, amit érdekényszerített minket hiszen a valós gazdaság katasztrofális hatásokat kell, hogy elszenvedjen nem megfelelő és kockázatos pénzügyi döntések miatt. Amit Európa javasol a tőkepiaci unióval, hát ez egy vicc. Újra akarja osztani a gazdaságot, még mindig a nagy tökére számítva. A KKV-ra történő utalás nevetséges. Mindannyian tudjuk, hogy ez az intézkedés egyáltalán nem a kkv érdekében dolgozták ki. Az Egyesült Államok beli mm, párhuzamos hasonló javaslatokat lehet, hogy érdemes lenne megvizsgálni. Úgy tűnik, hogy Európa nem akar tanulni a saját hibáiból. Vagy pedig a tényleges cél e, a pénzügyi világ számára a tőkepiaci unió építése, ami teljesen megfeledkezik az európai KKV-król és az európai polgárokról. Köszönöm. Doamna Kappel. Kappel képviselőasszony másfél percre. Köszönöm szépen. Hill biztos úr. A rugalmas pénzügyi piacok nagyon lényegesek, és az Egyesült Államokban sokkal jobban működnek a tőkepiacok, sokkal rugalmasabbak. A Egyesült Államokban a tőkepiac gyorsabb, hatékonyabb, és kevésbé bürokratikus. Éppen ezért Európának is egy diverzifikált tőkepiacra van szüksége, ahol a KKV-k jobban, hatékonyabban jutnak tőkéhez. Hoztam egy üzenetet, és pedig idézek. Az európai gazdaságban mint egy repülőgép, amelynek csak egy hajtóműve van. Ez a hajtómű a banki finanszírozás. Hogy ez jobban működjön, ahhoz szükséges még egy hajtómű. Ez pedig a tőkepiaci szabályozás. Az Egyesült Államokban a KKV-k eh, ötször annyi forrást kapnak a tőkepiacról, mint az európai vállalatok. Nem csoda, hogy eh, nagyon sok európai vállalat is az Egyesült Államokból szerez tőkét, hogy eh, megfelelő módon ott befektessen. Tehát teljesen szükséges, hogyha kicsik a közösségi finanszírozás, de hogyha nem olyan kicsik, akkor normális pénzpiaci tőkéhez kell, hogy jussanak. Európában a banki finanszírozás 70%-os, az Egyesült Államokban 30%-os. Ez azt jelenti, hogy alternatív finanszírozási eszközökre van szükségük. Az európai gazdaságnak sok rétűbb tőkepiacra van szüksége, csak is így növekedhet a foglalkoztatottság. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hübner asszony másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unióban ténylegesen diverzifikáljuk a gazdaság finanszírozását. Látjuk, hogy számos tagállamban a finanszírozás nem működik megfelelő módon. Itt az esély, hogy egy igazi európai tőkepiacot építsünk fel. A kezetektől fogva megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk a jó gyakorlat, a szabályzás, az önszabályzás és a piac törvényei között. Csak is így tudunk megfelelő forrásokat mozgósítani. A javaslatuk a normák harmonizációját is szolgálja. Azonban esetleg új finanszírozási forrásokat is azonosíthatunk, ha például az energiainfrastruktúrába szeretnénk beruházni. Nagyon fontos például itt a már említett értékpapírosítás is. Hogyha a startupokra gondolunk, a KKV-kra gondolunk, úgy értettem, hogy túl akar menni az értékpapírosításon is. Hallottunk arról is, hogy az információ áramlást, az információhoz való hozzáférési szeretnék jobbá tenni. Nagyon jó az, hogy a kkv számára könnyebb könyvítéli szabályokat hoznak. Köszönöm. Fernández úr másfél percre köszönöm szépen elnök úr tisztelt biztos úr! véleményem szerint az anyag amiről beszélünk és amit a gazdasági szakbizottság már elfogadott a tőkepiacok jövőjéről szóló anyag tehát nagyon jó és jövőorientált. csak gratulálni tudok ahhoz hogy felkarolta ezt a témát. De azért a bizottság zöld könyvével kapcsolatban egy-két dolog nyugtalanít engem. Hiányoznak a zöld könyvből például olyan gondolatok, amely az euróövezet és az unió többi része közötti kapcsolattal foglalkozna. Ugye az Európai Unió tagállamnak egy része az eurozóna tagja, és itt ezek számára valóban fontos a tőke piac megszervezése, a kockázati tőke fontosabb szerepet kell, hogy kapjon a tőkepiacokon, ezután itt van az árnyékbankok kérdése, őket szabályozni kell. A kérdés az, hogy még milyen jogalkotási kezdeményezésekre számíthatunk, amelyeket szabályozni tudjuk a bankokon kívüli területet, fizetésképtelenség kérdés, a többi. Nagyon sok pénzügyi szabályra lenne szükség, annak érdekében, hogy a nem banki szektor fontosabb szerepet kaphasson. Természetesen nincs mindig lehetőség arra, hogy következő hónapokban az összes elképzelhető vagy szükséges jogalkodási javaslat megszülessen, de ez erre kellene törekedni. Elfogad kék kártyát Wolf úrtól. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Egy nagyon egyszerű kérdés. Ön gratulált a raportőrnek és az árnyék előadóknak a kitűnő zöld könyvhöz. Európában a növekedést az okozza, hogy nincs tőkepiaci unió, vagy pedig az, hogy a vállalatok nem elég versenyképesek, amiatt, hogy túlszabályozottak, agyonadóztatottak, és nem versenyképesek a saját országban sem. Kettő közül melyiket választja? Két lehetőség közül. Nos, úgy gondolom, hogy ha azt gondolja Európa azért nem tud növekedni, mert túlszabályozott, hát ezt, ezzel nem értek egyet. Európának szüksége van jó szabályozó rendszerre annak érdekében, hogy a tőkepiacok is egységesebbek legyenek, ehhez jogszabályi keretekre van szükség. És valóban csak azt tudjuk javasolni, hogy talán majd az ön választó érzetében is nézzen körül, és kérdezze meg, hogy vajon meg tudjuk-e szervezni a tőkepiacunkat. Köszönöm szépen, Özög úr, egy perc. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. Meg kell, hogy állapítsuk, hogy a rendelet módosítása növelte a vállalkozások adminisztratív terhét és ennek negatív hatásai vannak, ez problémás a befektetők számára is. Először is arra, arra lenne szükség, hogy egy hatástanulmányt végezzünk, még mielőtt új szabályozásokat vezetünk be. Ezt európai szinten meg kellene tenni. Az európai rendeletre csak akkor van szükség, hogyha a tagállami szinten a megvalósítás megfelelő. Úgy gondolom, hogy ez az unió, ez a tőkepiaci unió Elsősorban a nemzeti tőkepiacokra kell, hogy támaszkodjon, és nem szabad hangsúlyoznunk ennek a tőkepiacnak a centralizálását. Továbbá növelni kell a figyelemfelhívást is, a képzettséget is, és így kellene a piaci átalakítás irányába elmozdulni. Köszönöm, elnök úr! A kisvállalkozások biztosítják a munkahelyeket, szorosan kapcsolódnak a hagyományos hitelrendszerhez. És ez a rendszer, ez lebomlott az túlzott finanszírozás miatt, az ERO projektek miatt, a megszorítási intézkedések miatt, a belső piaci problémák miatt, munkanélküliség, éjség, katasztrófa. És ezért egy hagyományos banki rendszeret támogat, támaszkodó üzleti világban egyre inkább kialakultak az egyenlőtlenségek, és amikor azokra gondolunk, akiknek van tőkéje, akiknek a célja a spekuláció, a jövőben való befektetés. Hogyha őrájuk akarunk támaszkodni, akkor a két fő problémát soha nem fogjuk tudni megoldani. Ez a két fő probléma a szegénység és a munkanélküliség Európában. Olyan banki projektet kell kialakítani, olyan hitelprojektet kell kialakítani, ami működő bankokon alapul, és nem pedig a pénzügyi világra kell, hogy szám, számítsunk. Mert egyébként a válságnak sose lesz vége, és az fizetők fizetik meg ennek az árát. Hökmer képviselő másfél perc. Tisztelt elnök asszony! Véleményem szerint balzani és Galtieri kollega jelentése egy nagyon jó anyag. Nagyon fontos, hogy Európában létrejöjjenek kicsit elmélyültebben működő tőkepiacok. De kicsit szkeptikus vagyok, ha azt hallom, hogy e útjára kell indítanunk egy ilyen tőkepiaci uniót itt a plenáris ülésen. Most azért elmondom, hogy már működik ilyen tőkepiaci unió, az a neve, hogy Európai Unió, amelynek a célja egységes belső piac, az áruk, szolgáltatások, emberek szabad mozgásának a biztosítása. Itt most a múlt hiányosságairól szól ez az anyag elsősorban, amikor nem tudtuk eltávolítani az akadályokat, nem tudtuk megszüntetni a széttöredezettséget. De vannak jól működő tőkepiacaink az Európai Unióban, mit ott, és ezek elég e, mélyen, mérehatóan működnek. A probléma nem a likviditás eh, hiánya, hanem hogy legyenek nyereséget hozó beruházások hogyha javítani akarjuk eh, a tőkepiac működését, akkor először is elő kell vennünk a pénzügyi tranzakciós adó kérdését. Azután felül kell vizsgálnunk, hogy eddig milyen jogszabályokat eh, fogadtunk el, vannak köztük jók, rosszak, vannak, amelyek akadályoznak, és ne eh, akadályokat támaszunk a szabályokkal. Biztosítani kell a tőke szabad mozgását, mert ez kell a több beruházáshoz. Köszönöm szépen. Ludvigson úr másfél percben. Köszönöm szépen, nagyon pozitívan állok ahhoz, hogy építsünk az Európai Unióban egy tőkepiaci uniót. Hiszen nagyon jó lenne, hogyha csökkenne a vállalatok bank függősége. Hiszen ahol a bankok csődbe mentek, magával rántották a KKV-ket is. Ennek a következménye az volt, hogy a reálgazdaság részei is leálltak nem szabad ennyire érzékenynek lenni a rendszernek. Nagyon értékes lenne az is, hogyha lebontanánk akadályokat a határokon átnyúló finanszírozások előtt. Hiszen a belső piacnak ezt a részét eddig nem részesítettük elég figyelemben, és nagyon sok európai potenciál van. Nagyon fontos az, hogy a kockázatokat is lássuk. Hiszen nem szabad, hogy a tőkepiaci unióból egy tiszta deregulációs agenda lesz. Tehát például, amikor az értékpapírosításról van szó. A központi szabályok gyengítése a pénzügyi stabilitást is megingathatná. Ennek pedig nem szabad megtörténnie. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tájáni képviselő. Egy perc. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. A hitelhez való hozzáférés és a befektetések hiánya, ez két olyan probléma, amelyek az üzleti vállalkozók előtt állnak. Ezeket kéne megoldani, hogyha valós gazdaságot kívánjuk ösztönözni és támogatni. Valóban kevés a befektetés. A befektetéshez tőkére van szükség, nem elégséges a bankok tőkéje, ezért szükség van arra, hogy az eddig nem használt eszközöket is oldjuk, aktívát tegyük, alternatív megoldásokat találjunk. A kockázati tőkére is gondolok, és például a nyugdíjalapok felhasználására, használatára. Viszont, hogyha a kereslet és a kínálat nem felel meg egymásnak, vagyis a KKV-k és a befektetők nem találkoznak, akkor ezek a megoldások nem fognak működni. Fontos, hogy a KKV-knál hitelhiány van, de a befektetők meg sokszor nem tudják, hogy milyen lehetőségek vannak az európai KKV-kban. Ezért javítani kell a adat áramlást és az adat minőséget is azért, hogy találkozhasson a kereslet és a kínálat. Lehet telemotikai megoldás, lehet egy karcsú ügynökség, amely begyűjti az adatokat, elemzi ezeket, és utána publikusá teszi ezeket az információkat, így támogatja a tőke és a vállalkozások közti információcserét. Hídat tudna alakítani a befektetők és a kölcsönöket felhasználók között, így tudná támogatni az európai KKV-k növekedését. Ez a kezdeményezés hagyományos klaszterbe csoportosíthatná a KKV-kat, és így nem csak a valós gazdaságot támogatná, hanem a belső piac fejlődését is. Köszönöm. Köszönöm. Frunculika képviselő, másfél perc. Köszönöm, elnök úr. Támogatom ezt a jelentést. Tényleg nagyon támogatom. Hiszen gazdagítja az Európai Unió belső piacát. A tőkepiac Európában eddig nem játszik lényeges szerepet. Ez pedig eh, nem hasznos, főleg a KKV-k számára. Tehát eh, nagyon fontos az, hogy prioritásra tegyük ezt. Ezen kívül az eh, értékeinket is képviseli, hiszen hosszú távú befektetéseket szeretnénk, és támogatni szeretnénk a KKV-ket támogatom a tőkepiacok fejlesztését. Nagyon fontos az, hogy diverzifikáljuk a forrásokat, megkönnyítsük a forrásokhoz való hozzáférést. Nagyon fontos az is, hogy a banki szektorban stabilitást biztosítsunk. Fontos az, hogy a tőkepiaci unió kiszámítható legyen és megfelelő irányba menjen. Ezt pedig megfelelő jogalkotással érhetjük el. Támogatom azt, hogy áttekintsük az eddigi jogalkotást, hogy jobban védjük a befektetőket. Nem szabad a befektetők elé akadályokat gördíteni. Nagyon jó esélyeket látok a tőkepiaci unióban. Szeretném megköszönni még egyszer az előadónak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Elfogad egy kék kártyát? Coburn úr, parancsoljon ön a szó. Elnézést nem. Elnézést. Elnézést, túl demagóg, nem. Kommentálj. Túl demagóg ahhoz, hogy kommentáljon. Muresán úr, másfél perc. Mulțumesc, domnule președinte. Dear colleagues, many are... Köszönöm, elnök úr. Sokszor megkérdezzük azt, hogy hogyan lehetne gyorsabban, meggyőző módon a gazdasági és pénzügyi válságból kilábalni, hogy az európai gazdasághoz képest hogyan lehetett gyorsabban ezt megoldani. Én úgy gondolom, hogy a bankszektorban van a megoldás a pénzügyi rendszerben. Ennek persze következményei vannak a gazdaság finanszírozása, a növekedés tekintetében és a teremtése is. A tőkepiaci unió biztos úr természetesen az egyik olyan letke, amit a válság alapján megtanult Európa, és ha ezt most megvalósítjuk, akkor ez jobb finanszírozást biztosít a gazdaság számára és konkrétan a KKV-k számára. Fontos azok az elemek és kérdések, amelyek kapcsolódnak a KKV barát gazdasági feltételekhez. A bizottságnak szerintem arra kellene koncentrálnia, hogy a KKV-k számára biztosítsa a tőkepiaci unió egy eszközeivel a hitehez való hozzáférést, a finanszírozáshoz való hozzáférés, és minden konkrét javaslatot üdvözlünk e tekintetben. Egyes tagállamokban a pénzügyi szektor eléggé eltér, és ezt is figyelembe kell venni, amikor azonos finanszírozási lehetőséget kívánunk biztosítani az üzleti élet számára. Ezért egy általános európai megközelítés figyelembe kell, hogy vegye a bankok és a finanszírozási szektor összekapcsolódó jellegét Európában. A belső piacot kell, hogy támogassa Európában, továbbá célja kell, hogy legyen, hogy a pénzügyi fragmentációt elkerüljük, főleg a válság idején. Köszönöm. Mulțumesc. Köszönöm. Tang. Poltánk három percben. Amikor Juncker úr először kiejtette a száján, hogy tőkepiaci unió, hát kételkedtem. Ez megoldás Európában a KKV-k problémájára? Itt megint csak az régi problémákat vesszük elő más címkézéssel. Persze attól függ, hogy milyen megközelítést alkalmazunk a tőkepiaci unióval kapcsolatban. Két alapelve kell, kell, hogy érvényesüljön, biztonságos kell, hogy legyen, és a reálgazdaságot kell, hogy szolgálja. Ami a biztonságot, a pénzügyi szektor stabilitását illeti, egy sor intézkedésre van még mindig szükség az értékpapírosítás kapcsán megfelelő egyensúlyt sikerült már kialakítanunk, és a KKV-k megfelelő forrásokhoz jutnak. Ugyanakkor a megfelelő értékpapírosításhoz egyensúlyt kell teremteni a kockázat eh, terén is, és eh, felügyeletet erősíteni kell. Prociklikus eh, kell, hogy legyen az intézkedés csomag, és természetesen a bankuniót is tető alá kell még hoznunk, mert még nincs európai betétbiztosítási garancia sem azután a második, a reálgazdaság szolgálata. A bankon túli eh, bank eh, kérdése, tehát hogy Európa pénzügyi eszközeit tovább tudja diversifikálni, ez, ez jó dolog. Ez eh, for, több forrásbevonás biztosít a KKV-k számára, és ők így hozzájárulhatnak a reálgazdaság egészének a fejlesztéséhez. De ez nem csak a pénzügyi szektorra korlátozódik. Foglalkoznunk kell az adó, az adózás kérdésével is, a saját tőke, idegen tőke konverzió, konverziója kérdésével is. Összefoglalva, a a tőkepiaci unió mindenképpen összhangban kell, hogy legyen a korábbi megvalósított szabályozási eredményeinkkel, és így igen, valóban egy szabály szolgáltatóbb piacot tudunk így létrehozni, ami elmozdul a diversifikáció felé, és ugyanakkor megfelelő szabályozás biztosít. Ez egész projekt keretében ezt a kettőt együtt kell védenünk. Köszönöm. Tisztelt képviselők, most a KSDI a szabad spontán felszólalások következnek. Szolén képviselő. Köszönöm, elnök úr. A tőkepc unió rendkívül fontos a KKV-k számára, a kis és közepes méretű vállalkozások számára. Továbbá a munkahelyteremtés szempontjából és a növekedés érdekében is. Éppen ezért a kis és középvállalkozásoknak szüksége van arra, hogy hozzáférjenek a finanszírozáshoz. A tőkepiaci unió biztos, hogy garantálni tudja a KKV-k számára a finanszírozáshoz való hozzáférést. Hosszú távú beruházásra és befektetésre van szükségünk, ezért fontos az arányosság a végrehajtás során, az új rendelet végrehajtása során, illetve amikor az akcióterv szeptemberben majd napvilágra kerül, akkor meg kell azt is vizsgálni, hogy milyen intézkedések szükségesek a harmadik országok tekintetében. Továbbá végig kell azt is gondolni, hogy hogyan lehet a legjobban végrehajtani ezeket az új szabályokat. Köszönöm. Nikola, Nikola Caputo képviselő. Köszönöm, elnök úr. A gazdasági és pénzügyi válság, a megszorító intézkedések tényleg kényszerítették évekre az európai gazdaságot és szociális problémákat okozott. Görögországban pont itt az utóbbi napokban, utóbbi órákban fölmerülnek ezek a súlyos kérdések a befektetők problémái. Fontos lenne a 28 tagállam számára a tőke szabad áramlás, és ez valóban előnyt jelentene a foglalkoztatás, a növekedés, a fejlődés szempontjából. Határon átnyúló befektetéseket ösztönözni kell, Például közép- és hosszú távú intézkedéseket kell elfogadni a kockázatelemzésre, a private equity-re vonatkozóan is. A KKV-kkal együtt az egész EU-ban előnyöket kell biztosítani a finanszírozási témák megoldása tekintetében e, egyetértek a feltett kérdésekkel, és úgy gondolom, hogy az átláthatóság és a koherencia fontos elvek a befektetés védelem és a megtakarítás védelem is rendkívül fontos. Köszönöm. Marias. Prakalo. Marias képviselő. Köszönöm szépen. A tőkepiaci unió a vállalatokat erősíti, és a vállalatok befektetéseit. A tőkepiaci uniónak a vállalatokat kell finanszíroznia, főleg a KKV-kat. A bankokat megmentették a válság után, és pedig az adófizetők pénzéből. Azonban most a bankok már nem a reálgazdaságba ruháznak be, hanem a kaszinó gazdaságba. Úgy gondolom, hogy főleg a beruházási bankokat kell támogatni, a helyi szövetkezeti bankokat. Így ezek erősíthetik a KKV-ket, és erősíthetik a helyi gazdaságot. Nagyon fontos az, hogy támogassuk délen a gazdaságot, Görögországban például. Görögországban például megfulladt, megfojtották a gazdaságot. Ezen kívül pedig eh, megemlíthetném, hogy nagyon kemény, szinte betartatatlan szabályokat diktáltak azok, akik a pénzt folyósították. De tegnap a nép végre egy világos nemet mondott. Köszönöm szépen, Ivan Jakovcsics képviselő parancsoljon. Eh, se... Köszönöm, elnök úr. A válságból a kilépés, ami most már túl sok ideje tart, és eh, amelyben az Európai Unió országai találják magukat, legalábbis bizonyos országok, emiatt is szükség van a valós gazdaságban való befektetésre. A pénzügyi manipulációt el kell, hogy kerüljük, hiszen az nem oldja meg a problémákat. A valós gazdaságba kell, a valós szektorokba kell befektetni, úgy, hogy ez lehetővé tegye a KKV-k számára a hozzáférést a tőkéhez. Mert ez az a lehetőség, aminek segítségével a valós gazdasági befektetések láthatóvá válnak, és ez az egyetlen előrelépési lehetőség, ez az egyetlen lehetőség számunkra arra, hogy a jövő érdekében fellépjünk, hogy valóban támogassuk a munkahelyteremtést, különösen a fiatalok számára. A tőkepiaci unió egy olyan elképzelés, amit teljes mértékben támogatok, hiszen ez egy olyan téma, olyan lehetőség, ami a valós gazdasági befektetést teszi lehetővé, elsősorban a KKV-k esetében, és munkahelyteremtéshez is hozzájárul. Miguel Vigász képviselő. A tőkepiaci unió nagyon jó példa arra, ami illusztrálja, hogy milyen ellentmondásos a tőkeintegráció az Európai Unióban. Ugyanakkor látszik az is, hogy nincsenek megoldások, nem tudjuk eh, ezeket a gazdaságunkat sújtó problémákat megoldani. Az EU nagyon mély válságon megy keresztül. Sok európai társadalmi, szociális kirekesztés fenyeget. Több mint 20 millióan vannak munkanélkül. A fiatalok körében a munkanélküliek aránya kétszeresére nőtt 2007 és 2014 között. Meg kell találnunk az okokat, és közös megoldásokat kell találnunk, hogy a állami megoldásokat, hogy korrigáljuk a piacok hiányosságait. Nem nem lehet ugyanaz a megoldás, ami a mostani válságot okozta. A tőkepiacok integrációjával a gazdaságunk semmilyen problémáját nem tudjuk megoldani. Hogyha egy keretet kívánunk létrehozni, egy megfelelő felügyeleti, erős felügyeleti mechanizmust, az segíthet abban, hogy a KKV-k problémáját megoldják. Veszélyesnek tartom ezt a megoldást. Soltesz úr. Hvala za torej unija kapitalskih trgov eh, je. köszönöm köszönöm hogy megadta a szót a tőkepiaci unió a válságot követően korrekciós eszköznek tekintendő, hiszen itt az utóbbi években a, a, láttuk, hogy a bankrendszer nem tudott megfelelően föllépni, sőt akadályozta sokszor a hitelt, és, és sokszor nem etikus módon lépett föl. Éppen ezért támogatni kell ezt a dokumentumot, ezt a javaslatot. Ez új lehetőségeket biztosít, és új megoldásokat tartalmaz a kkv működése érdekében. Beszélni kell a szabadabb piacról is, a rugalmasabb piacról is. Fiskális uniót kell felállítanunk, fontos a egyes rendszerek összekapcsolása is. A fizetésképtelenség kérdését is rendezni kell az Európai Unióban. Erre a területre vonatkozóan is újabb intézkedésekre van szükség. Minden esetre ezek azok a területek, ahol dolgozunk kell, hogy azért, hogy csökkentsük a nagyon rossz körülmények között dolgozó munkaerő számát is. Thank you. Köszönöm. Alelnök úr. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a legsikeresebb tőkepiacok az Európai Unióban, Londonban található, a londoni Cityben. Az Európai Unió csak szabályoz. A globális vállalatok pedig elhagyják Európát. Elmennek Szingapurba, elmennek Hongkongba, vagy máshova. Nem fognak itt maradni az Európai Unióban. Az euró, amely egy politikai valuta és nem gazdasági valuta a Grexit szakadék szélén áll. Az lesz a sorsa az eurónak is, mint a görög gazdaságé. London pedig növekedni fog. És nem lesz Londonban Grexit. Viszont, hogyha az euró csődöt mond, akkor az Európai Unió is csődöt mond. Hölgyeim és uraim, katasztrófa felé haladnak, semmit nem tanulnak az euró tönkre fog menni, és nem tanulnak belőle. Köszönöm szépen. Uh, Sean Kelly, Köszönöm szépen. Sean Kelly úr, parancsoljon. Igen, lehet, hogy soha nem tanulunk, de azért töretlenül próbálkozunk ezzel együtt, szolidaritással, együttműködéssel, igenis előre tudunk lépni. Ezt láttuk múlt héten a roaming díjak kapcsán is. Jó ideje foglalkoztunk ezzel, volt egy blokkolás a rendszerben. Aztán egyesült erővel mégis sikerült, különösen a parlamentben elérni azt, hogy csökkentek, és 2017-re meg is szűnnek a roaming díjak és ezt kell elmondanunk az európai embereknek, hogy igenis tudunk tenni értük, mert túl sok a negatív hír rólunk. Az elmúlt öt évben sok mindent elértünk, a bankunió összefüggésében, megalkottuk a szabályokat, és most itt jön az energiaunió és a tőkepiaci unió. Ezzel eh, javítjuk a eh, KKV-k forrásozítási lehetőségét. Igen, úgy gondolom, hogy a jó irányba megyünk. Köszönöm szépen. A bizottság képviseletében eh, Hill biztos úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, ez az állásfoglalás, amivel foglalkozunk ma délután, nagyon jól összefoglalja a fontos kérdéseket. Ezek közül négyet, ötöt kívánnék most megemlíteni, amelyek most délután is felmerültek. Lentről felfelé kell építkezni, meg kell határozni, hogy hol vannak az akadályok, és ezeket le kell bontani. Emberekkel kell létrehozni a tőkepiaci uniót. Ez az én megközelítésem és ezért kap támogatást, erős támogatást a tőkepiaci unió Londonban, a Cityben is, mert így Nagy-Britannia is egy nagyobb tőkepiaci unió részévé válhat, és hiba lenne azt mondani, hogy a City ezt ellenzi. Még néhány felvetésre is reagálnék. Igen, a gátakat le kell bontani, ezt is meg kell határoznunk, hogy hol vannak. A szabályozásunk arányos kell, hogy legyen, a múltbeli szabályozás és a mostani nyilvánvaló ahol kell, hogy kiinduljon, hogy szabad a tőke mozgás az Európai Unióban. Felvetették a fizetésképtelenség kérdését, adózást, magánnyugdíjak, stb. Nos, ezekkel a kérdésekkel is foglalkozunk a zöld könyvben, feltettünk kérdéseket a fizetésképtelenségre vonatkozóan, adózással kapcsolatban, érkeztek válaszok. Van egy konkrét ajánlás, amelyel foglalkozunk, hogy legyen e, egy önkéntes 29. rezsim a e, e, személyi nyugdíjakkal kapcsolatban, egyéni nyugdíjakkal kapcsolatban. Tehát és foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel is. Fontos kihangsúlyozni azt is, hogy a lényeg ennek az egésznek az, hogy kiegészítsük a jelenleg is működő forrásbevonási lehetőségeket, hogy a banki mellett más finanszírozást is biztosítsunk. A bankrendszer zsugrodóban van, és ennek az a következménye, ezt láttuk a gazdaságban és a vállalatokban is, hogy nem jutnak hozzá szükséges hitelekhez, tőkéhez. És hogyha diversifikáljuk a forrás bevonási lehetőségeket, kis, közepes, nagyvállalatok számára alternatív forrásokat biztosítunk, akkor igenis hozzájárulhatunk ahhoz, hogy új munkahelyek létesüljenek. Ezt az előrelépést köszönöm, hogy támogatták, üdvözlöm az állásfoglalásban foglaltakat, és igenis van lehetőség a haladásra. Nem mondom, hogy ez egy szent grál, de igenis állítom, hogy van lehetőségünk, hogy azt, amit 50 évvel ezelőtt elhatároztunk, azaz, hogy biztosítsuk a tőke szabad mozgását, nos, remélem, hogy ezen az úton tovább léphetünk ennek a javaslatnak a segítségével. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon köszönöm ezzel. Lezárom ezt a